So, we have five minutes. Öt percünk van még. Egy órakor lezárjuk az ülésünket, 12. napi rendi pont. Ez a délelőtti ülésünk utolsó pontja. Az Egyesült Királyság az Unióból és az Atomenergia Közösségből a kilépéséről szóló megállapodás megkötése. A bizottságunk egy levelet készített, amelyet, amelyről délután fogunk szavazni. Ezt az AFET koordinátorok egy írott eljárás keretében támogatták, és néhány nap elteltével az összes képviselőhöz kiküldtük. Az AFKO bizottságot arra kérjük, hogy azt ajánlja a parlamentnek, hogy egyezzen bele a kilépési megállapodásban foglaltaknak, amelyek különösen fontosak az AFET számára 127, 128 és 156-os cikkek. Január 23-án az AFKO bizottság szavazni fog a beleegyezésre kapcsolatos ajánlásokra, és a plenárison a szavazás január 29-én lesz itt Brüsszelben. Arról tájékoztattak ma, hogy lesz egy szóbeli módosító a Renew részéről az egyes bekezdéshez a sajnálattal kifejezést illeszteni ezt be. Szerintem ez támogatandó a liberálisok részéről, a Renew frakció részéről, hiszen gyakorlatilag mind sajnálattal, sőt mély sajnálattal tesszük ezt. Most pedig szeretném megadni a szót von Wiese asszonynak. Tudom, hogy nagyon kevés az időnk, arra a vitára szeretnék emlékeztetni, amelyet a frakcióban tartottunk, miért olyan nehéz számunkra az Egyesült Királysági képviselők számára támogatni ezt a levelet, még ezzel a kiegészítéssel, a with regret sajnálattal kiegészítés ellenére. A delegáció, és azt hiszem, hogy a legtöbb Európa párti Egyesült Királyságbeli képviselő is egyetért, nincs semmilyen utalás az Egyesült Királyság kormány, kormánya részéről, hogy szeretnék átvenni a Ferhofstadt féle ajánlást, és nyitva hagyjuk azt a kockázatot is, hogy végül nem lesz megállapodás az év végén. Éppen ezért nagyon nehéznek mondhatni lehetetlennek tartom azt, hogy megszavazzunk bármit, ami még inkább eltávolítana bennünket ettől a megállapodástól és a jövő, hét pedig, jövő heti szavazástól. Elismerem azt, hogy a konkrét módosítók, illetve az ajánlások a külügyjel kapcsolatban nagyon fontosak, és ez egy jó kiegészítés. Bármennyire is szeretném, nem tudok igennel szavazni olyas valamire, ami a kilépéssel kapcsolatos, amit nem csak hogy sajnálok, hanem egy teljes katasztrófának tartok. Köszönöm. Uh, Nina Gill, köszönöm. Én is szeretném visszhangozni ezeket a szavakat a munkáspárti delegáció tagjaként. a kilépési megállapodással kapcsolatban. Ez messze áll a megállapodástól és attól a vitától, amelyet tartottunk. Talán egy kis pontosítást kérnék öntől, elnök úr, mint előadótól. Mi lenne a jövőben a forgatókönyv? Ugye említette a közös kül- és biztonságpolitikát, a biztonság és védelmi politikát. Hogyan fog ez a következő évben alakulni, míg eljutunk valami konkréthoz, amelyben az Egyesült Királyság talán részt vehetne? Szeretném egy kicsit áttekinteni azt, hogy mi is lesz, szemben azzal, ami most ebben a szakaszban létezik, és ami talán még nem elég kiforrott, de úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyság delegációja valószínűleg nem szavazná meg ezt a kilépési megállapodást. Köszönöm Nina Gill, Howard képviselő. Szeretném a szóbeli kiegészítő módosítást támogatni még az elnök úr javaslatát a mély sajnálattal ezt jobbnak is tartanám. Ez rossz az Egyesült Királyság és Európa számára is. A levél tartalma egyébként kitűnő, ezt meg kell jegyeznem, hangsúlyozza azt, hogy továbbra is a védelem és a biztonságpolitikájában szoros együttműködésre kell törekedni, de azért szeretném megjegyezni, és von Wiese képviselővel egyetértek abban is, hogy a kilépési megállapodás, amelyhez a beleegyezést kell adni, egy nagyon rossz megállapodás. Ez a 27-ek állampolgárainak a jogait nem védi az Egyesült Királyságban, illetve Észak-Írországban idő, ideiglenes rendelkezéseket léptet életbe, amelyek egy kemény határ, egy fizikai határ kilátását is felvázolják. És ugyanakkor a sztenderdek tekintetében egyenlő feltételeket teremtene a politikai nyilatkozatban, amely nem kötelező érvényű a felekre nézve, szintén egy azonnali fenyegetettséget jelent az állami támogatásokkal, illetve a munkahelyi biztonsági előírásokkal kapcsolatban, de hosszú távon az egységes piacot is veszélyezteti, hiszen ilyenfajta Trump-szerű gazdaságnak kedvezne. Tehát a megállapodás attól tartok, hogy nagyon rossz az Egyesült Királyság, különösen rossz Írország és Európa egésze számára is. Anyone else who would like to take the floor? Köszönöm, kívánna még valaki hozzászólni? Nem? Akkor ma délután szavazunk. Ezzel kapcsolatban még két kérdés, az egyik a napi rend, menetrend. A bizottság a következő tárgyalási folyamatra február 1-én fog mandátumot elfogadni, ezt 25-én, február 25-én fogjuk elfogadni, és a kettő között mi a parlament egy állásfoglalást fog eltervezni a Strasburgi penálison 12-én vagy 13-án, ahol az iránymutatásokat megfogalmazzuk. High level UK interlocutors this morning and